megpróbálunk a lehető legalacsonyabb szinten tartani, remélve, hogy negatívan nem fogja befolyásolni a helyzetet. Elnök, köszönöm. Hölgyeim és uraim, ezt a vitát lezárom. Következő pont a napirendünkön. Jill Chichester jelentése a Petíciós Bizottság 2011 évi tevékenysége. Kérem Chichester urat, hogy vezesse be a témát, tessék. Uh, Mr. President. Elnök úr, tisztelt biztos úr, nagyon szépen köszönöm, hogy megadták a szót, és nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom ezt a jelentést a tisztelt háznak. Szeretném részletesen ismertetni, hogy 2011-ben mivel foglalkozott a petíciós bizottság. Több mint 998 petíciót elfogadhatónak tekintettek, további 416-ok pedig elfogadhatatlannak minősítettek. Kedves kollégáknak ajánlanám, hogy vessenek egy pillantást a statisztika elemzésre, amely a magyarázó szövegben található, mert néhány érdekes információval szolgál arról, hogy miből is erednek a petíciók, mi az okuk, mik a témák, amelyekben általában megfogalmazódtak, és megnézhetjük, hogy honnan érkezik a legtöbb panasztevő vagy petíciót benyújtó. A legfontosabb témák az alapjogok, a belső piac és a környezet. És az országok, ahonnan a legtöbb panasz érkezik, érdekes módon Németország. A legtöbb állampolgár német, aki petíciót nyújt be. Őket követi Spanyolország és Olaszország, mert mint az származási országként. Az tehát a petíciók tárgyául szolgáló országok Spanyolország és Németország. Hát más oldalról ugyanazok az országok kerülnek kerül, és ez nagyon érdekes, ha figyelembe vesszük, hogy én, az én kis leveles táskámban milyen levelek szerepelnek a választókerületemből, az Egyesült Királyság 6.-7. helyen található a petíciót benyújtók listájában. Most, hogy az emberek gondolkoznak, hogy az emberek látják az EU-t az Egyesült Királyságban, azt gondolnánk, hogy több a brit petíciós, mint amennyi valóban. Ez nekem nagyon érdekesnek tűnt. Ha megengedik, néhány témát kiemelnék amelyet megfogalmazunk, megemlítettünk a jelentésben. Az európai állampolgárok joga legitim tulajdonukhoz való joguk és aggájaik, hogy mik történhetnek egy más országban tulajdonukkal. 2011-ben 70 petíció foglalkozott a spanyol eh, partmenti településekkel, és ebből a 70-ből 50 spanyol állampolgár petíció volt. Tehát nem a külföldiek aggódnak a nyaralók miatt, hanem spanyol állampolgárok aggódnak spanyol tulajdonjogok miatt. Spanyol ingatlanjaik miatt. Ez egy visszatérő téma. Ne felejtjük, hogy egyre több petíció készül, amely olyan témákat vet fel, amelyek igazából nem tartoznak az EU hatáskörébe. Talán ezt bóknak tekinthetnénk, hogy az emberek olyan témákat vetnek fel, tőlünk várnak segítséget olyan témákban, amelyben nem vagyunk kiletékesek. Nos, minden esetre egyre nagyobb számban, növekvő számban nyújtanak be nem EU-s petíciókat állampolgárok. Én üdvözlöm az Európai Parlamentnek azt a döntését, hogy egy sokkal gyakorlatiasabb petíciós portált vezetett be a honlapon, így, ha úgy tetszik, az állampolgárok könnyebben hozzáférnek a petíciós eljárásokhoz. Mi üdvözöljük azt a konstruktív együttműködést, amely kialakult a Petíciós Bizottság és az Európai Ombudsman szolgálataik között, és megerősítjük azt, hogy támogatni szeretnénk az ombudsmant abban, hogy meghatározza, hogy hol volt nem megfelelő eh, igazgatási eljárás, ahol az intézmények nem helyesen jártak el. Nézzük meg a hulladék irányelvet, ez úgy tűnik, hogy nagyon fontos, minden tagállamban kiemelt téma. Azt szeretnénk kérni a tagállamoktól, hogy foglalkozzanak jobban a hulladékkezelési problémákkal, méghozzá határozottan és gyorsan. Támogatjuk tiszta szívből azt a célkitűzést, amely a Ley Castes, tehát az, hogy a spanyol part környezetét meg kell óvni a túl sok ingatlan fejlesztőtől, tevékenységétől. Remélem, hogy a napi rend végén kettő percet kapok még. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen Csicseszter úr ezt a nagyon érdekes jelentést. Most pedig izgalommal várjuk, mit mond Sefcsovics biztos. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is meg szeretném köszönni Csicseszter képviselőnek ezt a nagyon fontos munkát, és Matsuni asszonynak, valamint az egész Peti, petíciós szakbizottságnak a munkáját. A legérzékenyebb témák az alapjogok és a környezetvédelmi jogok, ahol nagyon sok petíciót nyújtottak be, és itt a bizottság szorosan együttműködik a parlamenttel és a petíciós szakbizottsággal. A mai vitában lehetőségem van arra, hogy a 227-es szerződéses cikk végrehajtását megköszönjem önöknek, amely lehetővé teszi, már a cikk lehetővé teszi azt, hogy petíciót nyújtson be bármely állampolgár az Európai Parlamentnek. Az Európai Bizottság örömmel segít az önök fontos munkájában, hiszen ez egy jelentős ráfordítást igényel, de megéri, hiszen az Európai Unió intézményei így nehe, nyerhetik meg az állampolgárok bizalmát a e nehéz időkben. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament elkötelezettek, hogy az állampolgárokat tegyék első helyre, minden tevékenységünk, vitánk és politikánk középpontjában az állampolgár kell, hogy álljon. Ahogyan a Lichtenberger jelentés, a következő napi rendi porton lévő jelentés elmondja, a petíciós szakbizottság fontos szerepet játszik az állampolgárok, a parlament és az Európai Bizottság között. Ezért a bizottság éves jelentésében, ahol az EU jog alkalmazásáról számol be, mindig beszél a petíciók befogadásáról, és nem egy területen jogsértési eljárást indítottunk petíciók alapján. A következő hetekben fogadjuk el a következő éves idevágó jelentésünket, ahol a konkrét eh, jogsértési eljárások számát is felsoroljuk, amelyek petíciókra vezethetőek vissza. Örömmel dolgozunk tehát együtt a Parlament Petíciós Bizottságával, ahogy a Csicsester jelentés is eh, kihangsúlyozza, az 2011-ben eh, a petíciók mint egy fele nem volt befogadható, ugyanakkor meg kell vizsgálni, hogy mely jogszabály alkalmazható az ügyre, de nagyon fontosak a nyomon követő ülések, és az Európai Bizottság munkatársai mindig részt vesznek a petíciós üléseken azért, hogy eh, elmondják véleményüket, megosszák szakérdelmüket. Hogyha megengedik, az európai állampolgári kezdeményezésről néhány szót szeretnék szólni, hiszen a petíciós bizottság itt fontos szerepet kap. A részvételi demokráciáról szóló jogszabályt 2012. áprilisában fogadták el. Az első technikai problémákat sikerült megoldani. Az Európai Bizottság a saját szervereit a szervezők rendelkezésére bocsátja, és a certifikációs tanúsítványozási eljárásban segítséget nyújt. Három ügy, három kezdeményezés már zajlik, tehát online gyűjtik az aláírásokat. Biztosíthatom önöket, hogy elkötelezett vagyok amellett, hogy az állampolgárok ezzel az új joggal széles körben élhessenek, és örömmel tekintek az együttműködés elébe. Hangsúlyozni szeretném, hogy a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Parlament petíciós bizottságával is elmélyítse együttműködését. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Most pedig Preda képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr. Ahogy tudják, a petíciós bizottságnak sokszor nagyon hosszú a napirendje. A bizottságnak a munkája, a felelősségteljes nagyon fontos, hiszen arról van szó, hogy be kell fogadni a petíciókat, a polgári petíciókat, ezeket értékelnie kell, és végső soron védenie kell az európai polgárok érdekeit és jogait. A petíciós bizottság nagyon sok meghallgatást szervez minden évben, és ez azt is jelenti, hogy nagyon szoros párbeszédet alakít ki az Európai Bizottsággal, a tagállamokkal, de más szervezetekkel, intézményekkel is, például az Európai Ombudsmannal. Sajnálatos módon a petíció körülbelül fele továbbra sem befogadható, olyan témákra vonatkozik, amelyek nem az EU kompetenciájába tartoznak. Ezért úgy gondolom, hogy a jövőben jobban kell biztosítani a tájékoztatást a polgárok számára, általában az Európai Unióról és konkrétan az Európai Parlamentről is. Továbbá úgy gondolom, hogy a petíciós bizottság részt vehetne olyan meghallgatások szervezésében, ahol polgári kezdeményezésekről van szó, amit a biztos úr is említett fontos a tájékoztató kampány. Több államot felsorol Csicseszter úr. Tavaly Németország, Spanyolország, Olaszország voltak azok az országok, ahonnan a legtöbb petíciót benyújtották. De ezt követi Lengyelország és Románia a negyedik és ötödik helyen. Ez azt mutatja, hogy nem csak a régi, hanem az új tagállamok polgárai is aktívan védeni kívánják jogaikat európai szinten. A legfontosabb témák a környezetvédelem, belső piac, alapjogok, és nem véletlenül ilyen fontos Európai Uniós témákról van szó a petíciókban. Ez fontosnak tartom, hogy meg kell védeni ezt az eszközt, amit a petíciós bizottság tud biztosítani a polgárok jogainak a védelme érdekében. Másfél perce van Borszináró úrnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt eh, bizottsági alelnök úr. Ha megengedi, szeretnék Csicseszter úrnak gratulálni. Kiváló jelentés készített, és köszönöm szépen a kiváló együttműködést hiszen ezzel segítettük elő ennek a jelentésnek az elkészítését. Mint a korábbi években ennek a bizottságnak nagyon sok panaszt kellett feldolgoznia, ideértve a környezetvédelmi jogszabályok megsértésének ügyeit. A tagállamok figyelmét arra szeretném felhívni, hogy nagyobb figyelmet szenteljenek ezeknek az ügyeknek, hiszen az európai állampolgárok életminőségéről van szó, illetve a természetes természeti kincsek védelméről is van szó. Üdvözlöm Potocsnyik biztos úr kezdeményezését, mm, azt az irányelvet, amely a környezeti hatásvizsgálattal, a KHV-vel kapcsolatos, ezt nagyon üdvözlöm. Én azt szeretném, ha, ha ennek az irányelvnek a megreformálása világos kritériumokon alapulna, és garantálná a semlegességet és objektivitést, méghozzá a hatástanulmányok kapcsán. A bizottságunk egy olyan hivatal, mondjuk, ahol az állampolgárok panaszokat nyújthatnak be. És a politikai frakciónk, a szociáldemokrata frakció nevében felhívom az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy minden európai állampolgár számára garantálja a szabad mozgást. Köszönöm szépen, most pedig kérem tartsák be az időt. Kettő percre Harkin asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, mm, elnök úr, biztos úr, a petíció, petíciós a legfontosabb bizottság, mert tényleg kézzel fogható kapcsolatot teremt az európai állampolgárok és az intézmények között is. Csicseszter úr, hát én nagyon érdekes adatokat tudtam ebből. Több mint 20 ezer petícióval foglalkoztunk 97 óta. Az elmúlt három évben 323 fő petíciós kérés mm, nyújtottak be, de miért is vannak első helyen? Hát mm, mert hogy Aggódnak az állampolgárok az európai jogszabályok átültetésével kapcsolatban. Egy kötelességünk megfelelően reagálni erre a felvetésre. Egyik legfontosabb terület persze a környezet, amely 20%-át teszi ki az összes kötelezettség szegési szabálynak, és a saját tagállamom éppen a bíróság elé került, mert nem sikerült megfelelően ezt az egyik könyvetvédelmi khv és irányelvet átültetni. Több helyzettel találkoztam, amelyet negatív hatással volt. Danegolban az én választókeletemben egy szennyvízkezelő telepépítése kapcsán merültek fel problémák. Nos, ami a másik témát illeti, a szabad mozgás elé gördülő akadályok a fogyatékkal élők esetében. Van, aki személyes asszisztens nélkül nem tud felszállni semmilyen járműre. Mi általában felszállunk a vonatra, a buszra, hajóra, a repülőre, van, aki csak személyi segítővel, asszisztenssel tud. Azt hiszem, hogy üres szavak jellemzik a fogyatékkal élők mobilitását elősegítendő stratégiákat. Ami a petíciós bizottságból adódott tapasztalatomat illeti, őszintének kell lennünk az állampolgárokkal. Ne kikérjünk túl sokat, fogalmazzunk világosan, hogy milyen lehetőségek vannak, hogyan lehet jogorvoslatot garantálni. A petíciós bizottság ne legyen csak az, hogy valakire rámutassunk, hogy ő a hibás. Köszönöm szépen, Ókán asszony kapszott három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek a fentebb szóló kollégákkal, és én is meg szeretném köszönni Csicseszter kollégának ezt a nagyszerű jelentést. Összefoglalóképpen megemlíthetem, hogy biztosítani kell, hogy a petíciós bizottságra jobban rávilágítsunk, jobban a figyelem homlok terébe állítsuk. És ez a jelentés is hozzájárulhat ehhez. Van a jelentés 18. cikke, cikkében um, arról beszél a jelentéstevő, hogy üdvözöljük a Spanyolországgal való együttműködést, de hát miről is van szó, hogyha látjuk, hogy mi szerepel a törvénytervezetben, amelyet a spanyol parlament nagy többséggel sietve fogadott el, akkor azt mondhatná, hogy nem bizony, semmiképpen nem fogadhatjuk ezt el, és éppen ezért remélem, hogy a mi ötös módosítónkat ön is, Csicseszter úr is elfogadja holnap a szavazáskor, illetve hatos módosítónkat is a tisztelt ház elfogadja, hiszen a spanyol tengerpart problémáit a parlament 2009-es jelentésének szellemében akarják megvédeni, már pedig nem lehet a tengerpartot és a természetet ebben a szellemben megvédelni, védeni. Nem lehet jobb jogokat biztosítani az ingatlan tulajdonosoknak, hiszen ezzel a szabályjal voltak éppen csak a nagy ingatlan befektetők malmára halman hajtanánk a vizet. És az összes jogsértési eljárás, illetve jogsértés visszamenőleg jogossá válna. Ez pedig nagyon súlyosan befolyásolná az egyszerű állampolgárok jogát, életét. Tehát nagyon remélem, hogy holnap a szavazáskor nem felejtik ezt el. Teljesen támogatni tudjuk az ön sok jó észrevételét a jelentésben, de remélem, hogy ezen fontos módosítókat támogatni fogja a ház, hiszen ez egy üzenet van a spanyol számára. Nem fejezhetjük be a munkánkat egész addig, még Spanyolország ezt az új törvényt el nem fogadja. Éppen ezért holnap a tisztelt háznak markáns üzenetet kell megfogalmaznunk uh, Spanyolország felé, hogy a mi nevünkben nem léphetnek fel. Már pedig ezt az aukjelentést uh, a spanyol parlament napirendjén lévő törvénytervezet legitimálására használják. Remélem tehát, hogy a tisztátház és a képviselőtársak felfigyelnek erre a kérdésre, és az AUKEN 2009-es AUKEN jelentés szellemében szavaznak holnap is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig Czárnyeszki úr kap szót három percben. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący Komisji, Elnök úr! Köszönöm, elnök úr! Hölgyeim és uraim! Jelenleg a frakciónk szólal föl. A parlament elnök helyettese, itt van a szlovák bizottság részéről is felszólaltak, én lengyelként szólalok föl. A vita témájára rátérve szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a szerepe a petíciós bizottságnak. Miért is? Valójában a, ez a bizottság a polgárok, adófizetők számára az utolsó mencsvárat jelentik. Hiszen nagyon sokszor a polgároknak az a benyomása, hogy az Európai Parlament nem is más, mint maga a petíciós bizottság hiszen a petíciós bizottsága az, ahova lehet fordulni, ahol ahova a polgárok közvetlenül fordulni tudnak a panaszaikkal, a problémáikkal. A petíciós bizottság nagy politikai problémákkal is foglalkozik. Emlékszem, hogy az előző petíciós bizottság foglalkozott az északi áramlat gázvezetékkel is, és a vitát követően született meg a bírósági ítélet. A petíciós bizottságnak tehát sikerült ezzel a kérdéssel oly módon foglalkoznia, hogy el lehetett jutni a bíróság és bírósági ítéletet is lehetett hozni ebben a témában. Továbbá van itt olyan kérdés, ami lehet, hogy valakinek nem fog tetszeni ebben a teremben. Spanyolország esetére gondolok, de volt hasonló eset, egy katolikus rádió részéről amelyiknek nehézségebe ütközött az engedélyek megszerzése. A petíciós bizottság lefolytatta a megfelelő vitát, és ez még Borrell elnök úr idején történt, és ez is egy nagyon fontos eset volt. Ezekből az esetekből láthatjuk, hogy mennyire hatékonyan működik a petíciós bizottság. Hazámban, Lengyelországban is a polgárok több petíciót nyújtottak be, például külföldi autók importjára vonatkozóan, mert nagyon magas az importvám, amit fizetniük kell. A petíciós bizottság foglalkozott ezzel a kérdéssel is. Lehet, hogy ezek banális kérdésnek tűnnek, de közvetlenül érinti a polgárokat. Köszönöm. Másfél perce van Szelevrakosz úrnak. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni Csicseszter úrnak, kiváló jelentést készített. Szeretnék néhány témát kiemelni a petíciós bizottság munkája. Elnök úr, rendkívül fontos, fontos az európai polgárok jogainak, a demokratikus intézményeknek a védelme szempontjából Európában. Tény, hogy a 2011-ben benyújtott petíciók száma magasabb volt, mint a korábbi években benyújtott petíciók száma. A emberek szabad mozgása, belső piac, alapjogok, szabadságjogok, környezetvédelmi témák, ezekkel foglalkoznak alapvetően a petíciók, a benyújtott petíciók, tehát a petíciós bizottság tevékenységek a középpontjában is ezek a témák vannak. A jelentés megállapította, hogy több petíciót nyújtottak be adózási és pénzügyi témában. Ez a jelenlegi hitelválság magyarázható. A polgárok aggájai tükröződnek a bizottsághoz benyújtott petíciókban is. A bizottsági munka hatékonyságát növelni kell, hogy a teljes petíciós folyamat átláthatóbb legyen. Ez fontos a polgárok számára és a számunkra is. Köszönöm. Két perce van járónak. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Csicseszter úrnak. Nagyon jó volt ez a jelentés, nagyon jó, amely összefoglalta és nagyra értékelte a bizottság munkáját, de felhívja a figyelmet arra is, hogy a petíciós bizottság nagyon fontos, megnevez olyan dolgot, amiket még javítani is kell. Örülök, hogy a bizottságnak sikerült jó munkát végezni az elmúlt években, folytatta ezt a jó munkát. Mi az európai állampolgároknak fontos fórumot biztosítunk arra az esetre, ha esetleg úgy érzik, hogy igazságtalanul bántak velük. Ha megnézzük a jelentést, ha áttekintjük, akkor látjuk, hogy egyetlen téma sem lényegtelen, nagyon sok témával foglalkozunk, és azt hiszem, hogy igen bátrak vagyunk, sőt merészek, nehéz és kényes témákat is megnézünk közelebbről, nem riadunk el. Nagyon fontos, hogy mi képviseljük a közvetlen kapcsolatot az európai polgárok és az európai parlament, az Európai Unió között. Amikor tényfeltáró utazásra indulunk, akkor a petíciós bizottság az, amely az Európai Parlamentet képviselve kapcsolatot teremt az állampolgárokkal. Azt hiszem, hogy ez is nagy értéke a bizottságunknak. Nos, a kérdés fel kell tenni, minden teljesítmény javítható. Mit lehet szerintem javítani? Mit lehetne javítani? Arról kell gondoskodnunk, hogy csökkentsük a feldolgozási időt, ez ugye a bizottsági belső folyamatoktól is függ, illetve attól is, um, hogy a bizottságtól igen sok időbe telik, mire választ kapunk. Tudom, hogy a bizottság túlságosan sokat vár a tagállamok előkészítő munkájára, azt is fel kellene gyorsítani. Azt hiszem, hogy a nem petíciókat is, azok számát csökkenteni kellene, együtt kellene működnünk a szakbizottságokkal. Úgy fogalmaznék, hogy mi jelzéseket kapunk az állampolgároktól. Ezeket továbbítjuk a szakbizottságoknak, ezzel nem akadályozni akarjuk a szakbizottságok munkáját, hanem gazdagítani. Köszönöm szépen, most pedig másfél percre Kásman úr. Köszönöm szépen, elnök úr, gratulálok Csicseszter úrnak kiváló jelentéséhez. Persze az egyik legfontosabb eleme a mi bizottságunknak az, hogy mi vagyunk a közvetlen kapcsolódási pont a polgárok, a tagállamok, az intézmények között európai ügyekben. Gyakran nem tudunk többet tenni, mint hogy arra bátorítjuk a tagállamokat, hogy jó úton haladjanak. Erre tettünk kísérletet például a spanyol ingatlan ügyi petíciókkal kapcsolatban. 2004 óta egyetlen spanyol ingatlan petíciót sem sikerült sikeresen lezárni. Túl sok állampolgár kisajátítás és házaik lerombolásának áldozata, hiszen nem jól alkalmazták, legyen a Leje Costa, tehát a tengerparti ügyekkel kapcsolatos törvény alkalmazása. Most a munkacsoportban megvitattuk a spanyol a kapcsolatos törvényeket, de remélem, hogy nem csak beszélgetni fogunk, hanem konstruktív testület lesz ez a munkacsoport, amely konkrét és hatékony hatásos megoldásokat keres a valóban igazságos kompenzációra. Ami az alapjogokat és a szabad mozgást illeti, a Szociáldemokrata frakció egy olyan módosított terjesztett ami azt hiszem tükrözi ennek a háznak az alapértékét. Azonos nemű családok, romák, kisebbségek nagyon sokat szenvednek a szabad mozgások korlátozásától az EU-n belül. Többször hallottunk már erről. Emlékeztetünk el a tagállamokat arra, hogy a 2004 per 38-as irányelv értelmében diszkriminációmentesen kell a letelepedést és a munkavállalás Én Köszönöm szépen, mm. köszönöm szépen Charles neked is. And just now for three minute. Köszönöm szépen. Wojciechowski képviselő kap szót három percben. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni Chichester képviselőnek, kiváló jelentést készített és különösen szeretném elismerni a kiváló munkáját az egész petíciós bizottságnak, hiszen nagyon fontos ez a munka. Egy kicsit árnyékában marad ez a munka a jogalkotási munkához képest. Minden esetre a petíciós bizottság biztosítja a kapcsolatot, a párhuzamot, a párbeszédet az európai polgárokkal. Ennek a bizottságnak köszönhetően van lehetőség arra, hogy megértsük, hogy a, és a polgárok megértsék, hogy a közösségi jog hogy is működik a mindennapokban. Így lehet ellenőrizni, hogy valójában hogyan működnek azok a jogszabályok, amelyeket mi itt megvitatunk, és amelyekről itt szavazunk. Sajnos a petíciós bizottság nem tud eleget tenni az összes kérésnek. Rendkívül sok petíció érkezik be, és csak egy bizottság foglalkozik ezekkel a petíciókkal. Sajnos kicsit szerény a struktúrája a bizottságnak a munkájához, a funkciójához képest. Lehet, hogy valamilyen módon a petíciók vizsgálatába be kellene fogni a téma szerint illetékes bizottságokat is. És így láthatóbbá is válna ez a munka. Különösen érdemes lenne végig gondolni, hogy mennyire hatékony a petíció, mint eszköz. Mit lehet megváltoztatni egy petíció benyújtásával, egy olyan petíció benyújtásával, amit a polgárok közvetlenül nyújtanak be. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy végig kell gondolni, a petíciós, petíciót benyújtók milyen benyomást kapnak, amikor befogadhatatlannak ítélik a petíciójukat. Hiszen a polgárok ugye sokszor benyújtanak olyan petíciót, amit az Európai Parlament nem tárgyalhat. De a polgárok ilyen esetben is kapnak információt, például, hogy melyik illetékes intézményhez tudnak fordulni az aktuális témával. A petíciós bizottság a jövőben jó lenne, hogyha foglalkozhatna egy konkrét kérdéssel a harmonizált helyával. Lengyelországban nagyon sok petíciót nyújtanak be a nemzeti hatóságokhoz, az áfa, a héja témájában, és abban a témában, hogy a közösségi jogszabályokat nem tartják be. Köszönöm, Máconi asszony. Köszönöm, elnök úr. Most nem akarok az érdemi kérdésekre rátérni, illetve a felmerült kritikus kérdésekre, hiszen az előadó Csicseszter úr részletesen foglalkozott ezekkel a témákkal. Egyébként a jelentéstevőnek köszönöm a munkáját, és a többi hozzászóló is részletesen foglalkozott az érdemi kérdésekkel. A mérleget pozitívnak ítélhetjük, az, hogy a petíciók száma némileg változik, a befogadható és nem befogadható petíciók aránya szempontjából, aztán a sikeresen lezárt petíciók szempontjából ezek az adatok mindenképpen a bizottság munkának a javulását bizonyítják, és azt is, hogy hatékonyabb eszközök állnak a bizottság rendelkezésére. A jelentésben szereplő adatok azt mutatják, hogy a azok a kezdeményezések, amelyeknek a célja a polgárok jobb tájékoztatása volt, illetve az információkhoz való jobb hozzáférés biztosítása, megfelelő kezdeményezések voltak, és ezeket az Európai Parlament továbbra is támogatnia kell. A saját kezdeményezési jelentések számának a növekedése is mutatja, hogy a polgárok érdekeit egyre inkább tiszteletben tartjuk, és azt is, hogy hasznosak ezek az eszközök azért, hogy láthassák a polgárok az európai jogszabályokat, azok végrehajtását, hatékonyságát. Különös elismerés illeti a petíciós bizottság munkáját, a népi kezdeményezések témájában, a 2011-ben elindított kezdeményezés tekintetében. Sefkovics úr is hangsúlyozta ezt, és szeretném megköszönni az ő ez irányú tevékenységét is. A népi kezdeményezés, vagy a polgári kezdeményezés lényeges nagyobb részvételt biztosít a polgárok számára, fontos eszköz a polgárok számára Európa, a népek Európájának építése során. Köszönöm, köszönöm, hogy betartotta a felszállási időt. Geringer Edenberg asszonynak egy perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. A petíciós bizottság nagyon fontos szerepet játszik, méghozzá az európai jog alkalmazásának ellenőrzésében. A petíciós bizottság lehetővé teszi azt is, hogy a figyelmünket, a parlament figyelmét arra irányítja, hogy milyen esetekben történt kötelezettség szegés vagy szabálysértés. Nagyon fontos fókuszpontot képvisel a petíciós bizottság, és azt hiszem, hogy ami az Európai Unió bíróságát életi. Nos, az Európai Bíróság nagyon is helyesen nyilatkozott egyik ítéletében, méghozzá annak a szükségességét emelte ki, hogy az alapjogokat mindenek felett tiszteletben kell tartani. Azt gondolom, hogy eh, rá kell mutatni arra a nagyon is jó kezdeményezés, hogy egy egyablakos fórumot hozzunk létre az állampolgárok számára az alapjogok szempontjából és a petíciók szempontjából. Ez a fajta ellenőrzést folytatni kell, Mármint ellenőrizzünk, hogy hogyan sikerül a gyakorlatba átültetni az EU-s jogszabályokat, kiváltképpen ami a környezetvédelmi jogot illeti, az alapjogokat, mert a petíciók gyakran ezekre a témákra vonatkoznak. Most pedig Kelly úr kapja meg másodperc szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is én magam is nagyra értékelem Csicseszter úr jelentését, és gratulálni szeretnék a többi kollégának, aki részt vett a jelentés elkészítésében. 2019-11-ben nagyon nagy százaléka a jelentéseknek, a petícióknak nem volt befogadható. de ugyanakkor rengeteg időt vett igénybe ezen petícióknak a feldolgozása. Az én választókerületemben, Hódbólemben, Karkaberben a hulladék irányáv kapcsán nyújtottak be egy petíciót. Hat éven keresztül a panaszaikkal az állampolgárok nem jutottak sehova, egy toxikus hulladék lerakotó volt, és egymásra mutogattak a hatóságok, de végezetül a petíciós bizottság segítségével ki lehetett mutatni, hogy 33%-kal magasabb volt a rákos megbetegedések aránya. Szóval hál' Istennek a petíciós bizottság befogadta ezt a petíciót, és ennek következtében a a kormány három hónapot kapott arra, hogy bezárja ezt a hulladék lerakót. És ez egy kitűnő példája annak, hogy mit tehet a petíciós bizottság. Szeretném, hogy ezt kiterjesszük ezt a jogot, és az állampolgárok is lássák a petíciós bizottság előnyeit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig egy percben Tabajdi Csaba kapszót. Köszönöm szépen. Biztos úr, kollégák!

Köszönöm, elnök úr. Tisztelt kollégák, 2011-ben a petíciós bizottságban két fő témára koncentráltunk, környezetvédelem és alapjogok védelme. A, korábbi évekhez hasonlóan idén is növekedett a petíciók száma, és ezer, több mint 1400, 1416 petíciót nyújtottak be, sajnos ezekből 416 nem volt befogadható. Ezért nagyon fontos a polgárokat tájékoztatni arról a jogi keretről, amelyek között a mi bizottságunk dolgozik. Az Európai Parlamentnek is fontos lenne, hogy a minden olyan meghallgatásba vonják be a petíciós bizottságot, ami polgári, állampolgári kérdésekkel foglalkozik A petíciós bizottság fontos, hiszen ez a, az az intézmény, amely leginkább tudja biztosítani a kapcsolatot a polgárokkal. Fontos az is, hogy technológiai megoldást találjunk arra, hogy javítani lehessen a polgárok hozzáférését a petíciós benyújtási lehetőségekhez. A portál láthatóbb kell, hogy legyen a petíciós bizottság honlapján, egy megfelelő portál már létezik is az ilyen célból polgárok számára.

hanem valódi megoldások is szülessenek a petciók témájában a petciós bizottság és az európai bizottság együttműködésében. köszönöm szépen! Thank you very much and and just now for one a half Minute, Mr. köszönöm szépen, és most másfél percben Holland úr kap Köszönöm, elnök úr. A petíciós bizottság a polgári kezdeményezés témájához közvetlenül kapcsolódik. Fontos jelzés volt 2011-ben a Petíciós Bizottság részéről ez a jogok tiszteletben tartásának a hiánya esetében természetesen be lehet nyújtani petíciót, és az európai jogalkotás megsértése esetén egyre gyakrabban úgy tekintik a petíciós bizottságot a polgárok, mint a kapcsolatartási lehetőség az Európai Parlamenttel. A petíciós bizottság állásfoglalása tekintetében. Sokszor elmondhatom, hogy olyan polgári petíciót nyújtanak be olyan témában, olyan jogi csalás témájában, amiben nem tudunk állást foglalni. A valós megoldás európai szintű kell, hogy legyen, viszont a szubszidiaritás miatt nem mindig van lehetőségünk arra, hogy európai javaslatot, európai megoldást javasoljunk. Például a határon átnyúló vállások nehéz helyzete, hiszen ezek nemzeti, de európai szintű kérdések is, hiszen Például Németország esetében fordult elő ilyen probléma. Annak ellenére, hogy sok szülő teljesen egyetemen sokszor nem tartja tiszteletben a jogot, mi nem tudunk föllépni az másik szülő érdekében. A nemzeti ombudsmanok főleg Németország esetéből, Németországból érkezik nagyon sok ilyen petíció. A francia jogvédelem esetében is nem tudtunk így megfelelően fellépni. Európai probléma ez, a határon átnyúló vállás, viszont nemzeti szintű megoldást kell találni rá. Nagyon sokszor a polgárok várakozásainak nem tudunk megfelelni, nem tudunk választani a panaszaikra megfelelő módon, mert nincs meghozzá megfelelő eszközünk. Elnézést, kérem tartsák be a felszólalási időt, mert később nem lesz tolmácsolás, úgyhogy muszáj betartanunk az ütemtervet. Másfél perc, Baszeszkó asszony. Köszönöm. A petíciós bizottsággal kapcsolatban arra a következtetésre jutottam, hogy a petíció benyújtása a legjobb eszköz, a legjobb lehetőség, amikor egy polgár valamilyen problémába ütközik a hatóságokkal kapcsolatban. 2011-ben a legtöbb petíciót alapjogi kérdésekben nyújtották be van egy olyan téma, amivel nem igazán értek egyet, és remélem a jövőben ez változni fog. Nagyon sok petíció foglalkozik politikai témával, amelyek valójában nemzeti illetékességbe tartoznak, és nem közösségi kompetenciába. Ezek már a kezdetekkor nem befogadhatónak kellene nyilvánítani. Például a sajtószabadság, aztán a Romániában a bányászati kérdések, a selgáz kihasználásának a témái. Ezeknek a petícióknak a befogadhatóságát részletesebben kellene vizsgálni, és egyértelművé kell tenni, hogy politikai témában, amikor egy tagállami kérdésben nyújtanak be a petíciót, akkor ezek nem befogadhatók. Hasonló módon politizálni kívánták a petíciós bizottság tevékenységet Romániában, illetve más tagállami tájékoztató látogatások során is. A, mi mindannyian valamelyik politikai párthoz tartozunk, de csak a polgárok érdekeit kell, hogy szolgálják a petíciók, a petíciós bizottságok, és nem szabad a párt és egyéb politikai célokra felhasználni ezt az eszközt. Mivel senki nem kér szót a spontán felszólalások keretei között, ezért már is meg tudom adni a szót bizottság bizottus úrnak, Seskovics úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is meg szeretném köszönni Csicseszter úrnak és a Peti szakbizottságnak és elnökének, a Mátszóni asszonynak a kitűnő együttműködést, a kitűnő munkát. Valóban szorosan együttműködnek a bizottsággal, mi velük, és igyekszünk ezt az együttműködést elmélyíteni, és láthatóbbá tennie a nyilvánosság számára. Ezért különösen a jövő évben, amikor az európai jog alkalmazásáról, és erről beszéltem bevezetőmben, készítjük a jelentésünket, ki hangsúlyozzuk azt a fontos inputot, amelyet a petíciós bizottságtól kapunk. Jelesül az állampolgárok panaszt tesznek az Európai Uniós jogszabály átültetésének hiányosságára vagy nem alkalmazására, és ebből néha jogsértési eljárás indul. Erről be fogunk számolni. Nagyon nagyra értékeljük azt is, hogy az Európai Parlament módosítja, módosítani tervezi honlapját úgy, hogy megjeleníti a bizottság válaszait, az Európai Bizottság válaszait a petíciókra. Úgy hiszem, hogy ez egy teljes körű áttekintést ad majd a nagy nyilvánosság számára és a petíciók sorsáról, történetéről, és minden együttműködésről biztosítani szeretném önöket. Két kérdésről szeretnék beszélni az idő sürgető voltára tekintettel egyrészt a környezetvédelmi petíciókra, és Bostinár úr által felvetettekre az környezetvédelmi hatos tanulmányról szóló irányelv áttekintéséről. Valóban az erre vonatkozó javaslatot a bizottság október 26-án elfogadta. Új javaslatunkkal leszeretnénk rövidíteni, rövidíteni a környezetvédelmi hatástanulmány folyamatát, világos határidőket írunk elő, és az akreditált szakértők, valamint a megfelelő alternatívák kötelező figyelembevételét és elő akarjuk írni, és így biztosítani szeretnénk, hogy a környezetvédelmi hatásokat megfelelően becslik fel. Ami pedig a spanyol tengerpartra vonatkozó törvényt illeti Aukán asszony és Kesmen képviselő is beszéltek erről. Nos, tájékoztatni szeretném önöket, hogy az Európai Bizottság több alkalommal tanácskozott a spanyol hatóságokkal a e kérdésben, hiszen tisztában voltunk velem, hogy nem csak a spanyol, hanem EU állampolgárok részéről is nagyon sok panaszt nyújtottak be. Szorosan nyomon követjük ezt az ügyet, különösen az új törvénytervezetet, és kapcsolatban maradunk a spanyol hatóságokkal, és el, elolvassuk majd a végleges törvényszöveget megvizsgálva, hogy ez kihat-e az európai jogra. Köszönöm szépen, most pedig befeze, befejező észrevétel nek megadom Csicseszter képviselőnek a szót. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm elnök úr, illetve köszönöm minden képviselőtársamnak a kitűnő munkát. Úgy olyan érzésem volt, minthogyha kitűnő barátaim állnának mögöttem, akár szellem formában is, és azt súgnák a filmben. ne feledd, halandó vagy te is. Valóban minden munka tökéletlen, de igyekeztünk tökéletesíteni ezt a munkát. Külön köszönettel tartozom ugyanakkor az Európai Bizottságnak, hiszen nagyon sok kollégám elmondta, hogy milyen fontos szerepet játszik az Európai Bizottság a petíciók feldolgozásában, megválaszolásában. Lehet, hogy nem mindig elégít ki az ő válaszuk, de mindig kísérletet tesznek arra, hogy kielégítsen ez bennünket. És nagyon nagy hatása volt rám, hogy milyen sokan szólaltak fel a ma esti vitában, hiszen ez is megmutatja, hogy milyen nagy fontosságot tulajdonítanak társaim a petíciós bizottság munkájának. Valóban az Európai Uniós állampolgárok hangját megszólaltathatják a petíciók. Auken asszony eh, egy felvetésére szeretnék még válaszolni. Lehet, hogy ő az egyébként, egy fülembe súg láthatatlanul. Tehát ő